környezetvédelem, ugyancsak oda kell figyelni. Folyamatosan tájékoztatni fogjuk a parlamentet a fejleményekről. Nagyon szépen köszönöm, Dögös biztos úr, a vita lezárására két indítvány érkezett a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságtól, és a zöld frakciótól Szabad Európai Szövetség, és holnap 11 óra 30-kor fogunk szavazni mindenről. Hölgyem és uraim, az ügyrend negyedik bekezdése értelmében egy indítványt nyújtottak be, amelyet szavazásra kértek bocsátani, ezt elfogadtuk.